jelentés, illetve a PIPER jelentés, az első a megülő energiáról szól, a második az energiahatékonyságról. Megnyitom a vitát, és López Bermesio asszony fogja kezdeni, mint jelentés készítő négy percben. Muchas gracias, señor presidente. Señor comisario. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Kollégák, hölgyeim és uraim. Valamivel több mint két hónappal ezelőtt nyújtottuk be a jelentés tervezetét a megülő energiáról szóló témában. A frakciók és a szakbizottságok titkárságai nagyon keményen és nagyon sokat dolgoztak annak érdekében, szavazásra kerüljön ez a jelentés még a nyári szünet előtt. A szakbizottsági szavazás során nem tudtunk teljes megegyezésre jutni, mégis úgy érzem, hogy ez nagy siker volt abban próbáljuk segíteni az Európai Bizottságot, hogy mi történjen azon tagállamokkal, amelyek az e- energiamixben nem tudták eléggé venni a megülő energiaforrásokat, hiszen ezek kötelező érvényű célkitűzések, amelyeket 2020-ra minden tagállamnak teljesítenie kell. Az éghajlat változás ellen nem tudjuk felvenni a harcot a COP21-es vállalásainkért, amiben, hogyha ennek sem teszünk eleget. A PIPER jelentés energiahatékonyság témában együtt került, eh, most együtt tűztük ezt napi rendezvény jelentésemmel, ami nem véletlen, hiszen a kettő együtt eh, kéz a kézben jár. Az egyik az energiatermelésről, a másik az energiafelhasználásról szól, mégis ugyanannak az érmének a két oldaláról beszélünk. A célunk az, hogy szuverén demokratikus és környezetbarát energiapiacot eh, alakítsunk ki. Sajnálatos módon ugyanis az energiaágazatot jelenleg oligopóliák, eh, monopóliumok eh, jellemzik, uralják. A szakpolitikáinkon változtatni kell, az eddigi erőfeszítéseink bizony eléggé hiába valónak bizonyultak, a megújuló energiaforrások igencsak gyéren jelentkeznek a legtöbb tagállam energiamixében. mixében energia elegyében. Hosszú távra előre kell tekintenünk an célból, hogy fenntartható és megújuló energiapolitikát alakítsunk ki. A jelenlegi modelleket meg kell változtatni, persze ez nem egy egyik napról a másikra, az e, energiaellátásnak ugyanis továbbra is zöggenőmentesnek kell maradni. Ugyanakkor a megújuló energiaforrásokat továbbra is e, e, előtérbe kell helyezni, és hát az eddigi alternatívák, a gáz, az atom energia terén is újra kell gondolni a szakpolitikánkat. A más a, az is fontos, hogy a demokratikus felügyeletet biztosítsuk, hogy tényleg legyen egyrészt felügyelet a nagy monopóliumok, oligopóliumok felett, másrészt pedig az emberek jogát nem vehetjük el attól, hogy a kollektív energiatermelés, a saját maguk, ugye a napelemek terjedésével a saját maguk által megtermelt energiafelhasználásának a jogátosságét sem foszthatunk meg. A hűtés és a fűtés terén is nagyon sok tenivalónk van. Az előző iránya alapvetően sokat segíthetett volna, mégis a teljes végrehajtás hiányában nem tudtuk a bio, biomassa, bioüzemanyag felhasználást például a közlekedési ágazatban megfelelően ennek arányát növelni. Ez jól mutatja, hogy a piaci mechanizmusok a erőforrás gazdálkodásban nem mindig működnek. Ezt láthatjuk egyébként a tekintetben is, hogy a termőföldi folyó harc, ugye a bioüzemanyag termelés kapcsán említem ezt, eh, is jól mutatja, hogy bele kell nyúlnunk a piaci mechanizmusokba. Az nem megy, hogy az átállás eh, eh, bizonyos normák csökkenésével járjon, nem szabad, hogy ez szervezetlenül folyjon le. Éppen ezért a jelentésben is kimondtuk, hogy meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az ipari szereplők bevonásával érjük ezt el. A megülő energiaforrások úgy érzük, hogy a, a, az energiaszegénység csökkentéséhez is hozzájárulhat, és hozzá is kell, hogy járuljon. Az energiához való hozzáférés egy olyan alapvető amit senkitől sem tagadhatunk meg. Remélhetőleg, hogy ezzel a jelentéssel is tudjuk majd mindezeket a célokat szolgálni. Vielen Dank, Frau Kollegin Köszönjük szépen López Bermejo kollégának. A második jelentéstevő következik Piper úr ugyancsak négy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos. Ez egy nagyon érdekes nap ma, ma zajlik a brit referendum, és eh, itt is a szubszidiaritásról, a bürokrácia csökkentéséről van szó, és bizonyára erről még beszélünk majd ma. Hölgyeim és uraim, az energiahatékonyság növelése mindenki számára előnyös lehet, Az előnyös a környezet, szempontjából az energiahatékonyság az azt jelenti, hogy, hogy kevesebb a károsanyag a fogyasztó számára, ez kevesebb költségeket eredményez. Az energiabiztonság pedig a nagyobb biztonságot jelenti az energiahatékonyság szempontjából is. Az energiahatékonyság mindenképpen jövőben mutató befektetés Európában, hogyha ezt jól kezeljük. Igaz az, hogy 20%-os csökkentést el tudunk érni 2020-ig, viszont nem az európai szabályok miatt, amelyeket nem mindenhol ültetnek át megfelelően, hanem amiatt, mert a cégek, a fogyasztók többet tesznek, kevesebb energiát használnak, ezért mindenképpen köszönet illeti a fogyasztókat, az állampolgárokat, illetve a cégeket. Mindenképpen egy sikersztorival állunk szemben, éllovasai vagyunk a megújuló energiaforrásoknak, a széndiokszid csökkentésnek, illetve az energia felhasználás csökkentésének, viszont ezért a fogyasztók nagy árat fizetnek ezért. Az energia árak, az elektromos áram eh, árak a legmagasabbak nálunk eh, az Európai Unióban. Ezen kívül az energiaintenzív iparág a túlélésért küzd, az új befektetéseket csak is az EU-n kívül kerül itt sor. Ezen kívül a, demok- a bürokráciát csökkenteni kell, a ökocímkézés, kipufogógás csökkentés, épületekre vonatkozó irányelv. Persze minden szabálynak megvan a, mm, a célja, viszont néha a kölcsönhatásban gyengítik egymást ezek a szabályok, nem is beszélve a nemzeti szabályozásról. Tehát nagy a bürokrácia, és ez kihat a kibocsátás kereskedelmi tanúsítványok árára is, és igazából a mi hibáink árát a cégek fizetik meg. Hölgyeim és uraim, ezt nem lehet így tovább folytatni. Én az energetikonság irányelvét vetettem fel, és örülök annak, hogy sok pont benne maradt a jelentésemben. Például az, hogy nagyobb innovációra van szükség az energiahatékonyság szempontjából, és nem csak megtakarításra kell törekedni. Ezen kívül rugalmasnak kell lennie az irányelvnek továbbra is, annak érdekében, hogy a tagállamok új ösztönzést adjanak, és a jelentéstételi bürokráciát is át kell alakítani, egy kicsit koherensebbnek kell lennünk itt. Ezen kívül eddig megvolt a parlamenti többség, én, mint előadóként nem támogatok, az a 40%-os megtakarítási kötelezettség az energiafelhasználás szempontjából. Itt nem hatékonyságról van szó, itt arról van szó, hogy az energia felhasználását akarják tiltani. Ez nem jó. A tények azt mutatják, hogy 1990 óta 25%-kal csökkent a üvegházi gázok kibocsátása, 40 kal viszont ugyanezen időszak alatt nőtt a GDP, tehát nagyobb gazdasági eredményt értünk el úgy, hogy kevesebb volt a káros kibocsátás. Ez egy nagyon hatékony mérleg. Hogyha most 40%-os tilalmat akarunk, akkor az teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a valóságot. Ezért kérem a következőt. Azt kérem nyomatékosan a szocialista, illetve a kollégáktól, hogy támogassák a módosítónkat, amelyben a 30-40%-os célt írunk elő orientációként, mert hogyha másképp tesszük ezt, akkor ez nem az megfelelő. Így az emberek, a cégek ismételten bízhatnak abban, hogy az EU tényleg illovassa a környezetvédelemnek, és sikerült tényleg így kiépítenünk ezt a pozíciónkat. Köszönöm az anyakjelentéstevőknek, az asszisztenseknek és a titkárságnak. Piper. Köszönöm szépen, Piper úr. Most a bizottság nevében Arias Kanyáta következik. Muchas gracias, presidente, señorías. Es una satisfacción. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét itt lehetek és részt vehetek ezen a mai vitán, amely az energiapolitika két fő pillérével, a megújuló energiaforrásokkal, illetve az energiahatékonysággal foglalkozik. Párhuzamosan kezeljük ezt a két témát, és ez nagyon jól mutatja, hogy mennyire hozzájárulnak ezek az ambiciózus energia célok megvalósításához. Nagyon fontos ez a vita, melynek keretében megpróbáljuk véglegesíteni az energiahatékonysági, illetve megújuló energiaügyi jogszabályainkat, amelyeket az év második felében szeretnénk tető alá hozni. Ezúttal köszönetet mondok a jelentéstevőnek. Először is a PIPER jelentésre térnék ki, ami az, e- amely az energiahatékonysággal foglalkozik. Ahogyan elmondtam, az energiahatékonysági irányelv felülvizsgálatáról beszélünk, ugyanez vonatkozik az épülettel kapcsolatos eh, energiaszabályozásra is. A céljaink jól mutatják, hogy eh, megvannak a mechanizmusaink, a struktúráink arra, hogy ezeket megvalósítsuk. Prioritást élveznek azok az ágazatok, ahol a legjobb esélyünk van az energia megtakarítására. Ezeket észben is fogjuk tartani akkor, amikor a felülvizsgálatra kerül sort egyetértek a PIPER jelentés következtetéseivel, amely arra jutott, hogy az energiahatékonysági elvet következetesen használnunk kell, érvényesítenünk kell az energiaügyi és változási politikáinkban. 2030-ra konkrét célkitűzést kell meghatároznunk a jogszabályainkban. Ez fontos, hogyha pozitív jelzést kívánunk küldeni a beruházók, illetve a jogszabály alkotók számára, és lehetőséget kívánunk teremteni a hosszú távú beruházások számára. De nem csak végcélre van szükség, hanem komolyan, komolyan végre is kell hajtani a jelenlegi jogszabályokat. Ezért fontosnak tartom a hetes cikket, amely az energia megtakarítással foglalkozik. A kutatások azt mutatják, hogy a tagállamok valóban meghozták a szükséges lépéseket, megfelelő ellenőrzési rendszereket hoztak létre, és a 2020-as célok felé haladnak. Nagyon reméljük, hogy a megtakarítások fele meg is valósul, eddigre. Szerintünk az eddig előrelépés elég jó, de az igaz, hogy a 2030-as új célkitűzésekhez igazítani kell ezeket. Így az októberi, taná, októberi csúcs, illetve a tanácsülésnek ez volt a feladata a tavalyi év során. Fontos, hogy megvizsgáljuk az épület ágazatot, itt jelentős megtakarításokra lehet szert tenni valamint az energiafelhasználás fluktuációját csökkenthetjük, illetve az energiaszegénységet megszüntethetjük. Tehát nagyon fontos az ezzel kapcsolatos irányelv felülvizsgálta. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hiszen rámutatott a legfontosabb területekre, ezeket beletette a jelentésébe. Ugyanez vonatkozik a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos irányelvre. Ez egy olyan irányelv, amely jól működött. 16%-os a 2014-es kóta, megújuló energiaforrási kóta. Az Európai Unió legtöbb tagállama ezt megvalósította, illetve a 2020-as célkitűzés felé halad. És egy tagállam kivételével mindenki igazából túlteljesítette a célt, arányosan haladva a 2020-as célkitezések felé, tehát a kibocsátás csökkentése, a foszilis tüzelőanyagok használatának csökkentése, illetve a kompetitív árak. Ezek voltak a legfontosabb aspektusok. Tehát jó irányba haladunk, összpontosítunk arra, hogy a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos irányelvet megvalósítsuk. Ezt a parlament is nagyon fontosnak tartja. Azonban, ahogy a jelentés helyesen rámutat, 2020 utáni időszakra is ki kell tekinteni, meg kell erősíteni erőfeszítéseinket, át kell struktúrálni az energia piacot, illetve az energia irányítási jogszabályokat ki kell dolgozni. Egy robosztus, stabil jogi keretet szeretnénk létrehozni a beruházók számára, amely segíteni fog abban, hogy a célkitűzéseinket megfelelően megvalósítsuk. Ez azt jelenti, hogy egy új beruházási keretet kell létrehozni, illetve némileg ástruktúrálni az energiapiacunkat, a megújuló energiaforrások pedig első számú prioritást kell, hogy élvezenek. A módosítók is nagyon fontosak, például a távfűtés, illetve a központi fűtés és hűtés rendszerekben mennyiben tudjuk előtérbe helyezni a megújuló energiaforrásokat, hogyan lehet a bürokráciát csökkenteni, amely ugye nagy mértékben lassítja a növekedést. Tehát ezek nagyon fontos területek. Nézzük a célok. A 2020 os célokról már beszéltem, megpróbálunk nemzeti 2020-as célkitűzéseket kialakítani, amely kiinduló pont lehet a 2030-as célkitűzések felé. Megnézzük azokat az ágazatokat, amelyek fontosak ebből a szempontból, a, a légkondicionális, a közlekedés, a központi fűtés, illetve a hűtés. És ezen kívül a megújuló energiaforrások támogató rendszere is nagyon fontos, itt megkívánjuk változtatni a piacalapú rendszert, és az a célunk, hogy a nemzeti támogató rendszerek konvergenciát érjenek el, tehát jobb piaci struktúrát szeretnénk létrehozni, egy jobb rendszert, amely lehetővé teszi és könnyebbé teszi a megújuló energiaforrás termelői számára, hogy csatlakozzanak, illetve belépjenek a piacba. És végül hadd mondjam el, hogy a bizottság a fenntartható energiapolitikán dolgozik, a megújuló energiaforrások keretében a biomassa kapcsán, ez rendkívül fontos. Egy gyakorlati megközelítést szeretnénk kialakítani, amely a kibocsátás csökkentést tűzi ki célul, csökkenteni kívánjuk a környezeti hatásokat, illetve a bürokráciát csökkenteni akarjuk a kisebb energiatermelők számára, ezek nagyon fontos aspektusok tehát. Nagyon örülök a jelenlegi vitának, hiszen a parlament szerepe az új jogalkotási javaslatok létrehozása. És még valamit szeretnék kiemelni a célok kapcsán. A beruházást kell mobilizálnunk ebben az ágazatban. Az FC lehetőséget nyitott, és azt hiszem, hogy ezt intelligensen kell felhasználnunk. A helyi, regionális és nemzeti hatóságokat fölhívom arra, fölkérem arra, hogy aknázzák ki jobban ezen eszköz lehetőségeit. Mindemellett hadd mondjam el, hogy a bizottság nagyon hálás mindkét jelentésért, és megígérhetem tisztelt képviselőknek, hogy ambiciózus ö, célokat fogunk meghatározni, és a megújuló energiaforrások prioritást él, élveznek majd a következő jogszabály kialakítási folyamatban. Nagy mértékben támaszkodunk az Európai Parlament munkájára. Köszönöm. Köszönöm szépen Kanyete úrnak, most pedig uh, a szakbizottságok nevében felszólalók következnek. Először is Petír asszony következik az NV szakbizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni az előadóknak. Nagyon jó volt az együttműködés uh, a kollégákkal kötelező vállalásaink vannak megújuló energiaforrások ügyben, 20% 2020-ig. A hűtés és a fűtés terén kell ezt teljesíteni, azt hiszem itt menni is fog, ugyanakkor aggasztó a közlekedési ágazatban a helyzet. A bioüzemanyagok terén komoly beruházásokra van szükség, ha komolyan teljesíteni akarjuk ezeket a célkitűzéseket. Az Európai Bizottságnak új ö, ö, jogalkotási kezdeményezést kell tennie nem sokára 2020 utáni időszakra, annak érdekében, hogy a termelők, a bioüzemanyag előállítók számára teljesen világos és kiszámítható legyen a jövő és az egész szabályozási keret. Ebben az ágazatban is mind ne felejtsük el, hogy az mm, a vidéki régiók újra élesztésében is mennyire fontos szerepe lehet ennek az ágazatnak. Köszönjük Omergyi kollega a Regi Szakbizottság nevében. Köszönöm szépen, a COP21 is megmutatta, hogy a régiók és a városok mennyire fontos ját szerepet játszanak abban, hogy alacsony szénkibocsátásra álljon át az Európai Unió. A Regiszak Bizottság úgy érzi, hogy a kohézió sokat segíthet abban, hogy a, az említett megújuló energiaforrásokra vonatkozó célokat teljesítsük, és sajnálatunkat fejezzük ki a tekintetben, hogy a kohéziós alapok mobilizációja a megújuló energiaforrások céljaira 1,1%-ot sem halad haladt meg 2007 és 13 között, és a 2014 és 2020 közötti időszakban is alig 17 ot eszez ki. Az európai régióknak és városoknak, településeknek kell minden eszközt megragadniuk, akár megkettőzniük az erőfeszítéseket. Például az ultraperifériális régiók bevonásával úgy érzem, hogy az energiaautonómiát is, ami nagyon ambiciózus cél, biztosítani tudjuk. Köszönöm szépen, Bogovics urat nem látom, ezért Líze úr kapja meg a szót egy percre, az NV szakbizottság nevében beszél. Mikrofont kérnénk, igen. Köszönöm szépen Markus Pipernek és mindenkinek, akik kidolgozták ezt a jelentést. Nagyon sok az ITRE és az ENVI között a hasonlóság. A gondolkodásmódban hetes cikk alapján rugalmasságot szeretnénk, tervezési biztonságot nem csak 2030-ig, hanem azon túlmutatóan is meg kell tudni hosszabbítani a szabályozást. Nagyon, font, nagyon nagy volt a vita a célt illetőleg. Sokan nem akarták a 40%-ot, én az EPP kompromisszumát támogatom személyesen. Úgy gondolom, hogy a 40% nem annyira reális, az EPP egyértelműen legalább 30%-ot követel. Úgy vélem, hogy a bizottsághoz kell szólnunk. Én azt hallom, hogy a bizottságban is van vita arról, hogy a 27% felé kellene menni, és azt is hallottam, hogy a bizottság elnöke ezt nem támogatja, ez nem lehet. Jean-Claude Juncker a választás előtt azt ígérte, hogy legalább a 30%-ot fogják elvárni. Amit a választás előtt mondott, azt a választás után is támogatnia kell. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Líze úr. Most a frakciók nevében felszólalók következnek. Bencen úr következik kettő percre. Tak, herr Forman. Min tale er til VI. E. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A megújuló energiaforrási jelentésről szeretnék szólni. Köszönettel tartozom a jelentőstevőnek, kiváló volt az együttműködés az eszmecsere során. Nem volt ez könnyű, hiszen elég nagyok voltak a különbségek. Fontos, hogy meg tudjuk valósítani a célokat, és ehhez egyetértésre kell jutnunk. azt láttuk, hogy az állam és kormányfők elfogadtak bizonyos célkitűzéseket és kötelezettségvállalásokat. Úgy érzem, hogy a 2030-as kötelezettségvállalások üdvözlendőek. Nagyon remélem, hogy ezeket meg is tudjuk valósítani, Mindezt észben kell tartani a mai szavazás alkalmával. Ami a megújuló energiaforrási célkitűzéseket illeti, ezek üdvözlendőek, megfelelő energia termelési, energiafelhasználási rendszerre van szükség, amelyel a fenntartható növekedéshez hozzájárulunk, megfelelő versenyhelyzetet teremtünk és munkahelyeket. Fontos, hogy hosszú távú megoldásokat hozzunk tető alá, és csökkentsük a megújuló energiák árát. Ez jó lenne mind a cégek, mind pedig a fogyasztók számára is. Kitértünk a jelentésben a különböző hatáskörökre, illetve az állami támogatás fokozatos kivezetésére is. Nagyon sok javaslat van, olyan javaslat is, amely nem tükrözi a valóságot, vagy nem észszerű. Nagyon reméljük, hogy jó célkitűzéseket sikerül majd megfogalmazni. Köszönöm szépen, Pokha úr következik két percre. Ano, vážený pane předsedající, vážený pane komisaři. Köszönöm szépen a lehetőséget, biztos úr, elnök úr, kollégák, hölgyeim és uraim, Piper úrnak mindenképpen köszönettel tartozunk a jelentésért. A jelenlegi irányelv nem rossz kiinduló pont ahhoz, hogy a COP21-ben vállal céljainkat elérjük, de csak akkor tudjuk ezeket tényleg teljesíteni, hogyha bizonyos hiányosságok ügyében teszünk valamit, túlságosan nagy rugalmasság, amely a jelenlegi öm, szabályok szerint lehetséges, oda vezet, hogy végül semmi sem változik. A 20%-os célt 2020-ra így soha nem fogjuk tudni teljesíteni. Az ITRE bizottságban a kollégákkal egyértelműen kifejeztük a béli szendékunkat, hogy egy hatékonyabb szabályozási keretet teremtsünk kötelező érvényű 40%-os energiahatékonyság javulási cél az, amit újra meg kell íresítünk. Ha ebből engedünk, akkor a fosszilis tüzelőanyag importól való függésünket hosszabbítjuk csak meg az eredeti szövegből hiányzó elemek bekerültek az újba, aminek nagyon örülök. Az Európai Bizottságot és a tagállamot is felszólítjuk arra, hogy pozitív álláspontra helyezkedjenek ez ügyben. A hetes cikket tovább kell erősíteni éppen ennek érdekében. Egyértelmű célokra van szükség a tekintetben, hogy a tagállamok energiahatékonysága hogyan alakuljon. A többi vonatkozó jogszabály tekintetében az ETS, tehát az emissziókereskedelmi rendszer tárgyalása jelenleg folyik a parlamentben. A kettő között komoly átfedések vannak. Fontos, hogy ne alakuljon ki egy, úgymond egy verseny a jogszabályok között. Együtt kell ez ügyben dolgozni. Az Európai Bizottságnak kell erre megoldást találnia, méghozzá minél hamarabb. Köszönöm. Köszönöm szépen, Poche úr. Poche megenged egy kérdést Krisztoforú kollega részéről? Tessék, Krisztoforú kollega. Köszönöm szépen. Azt kérdezem, hogy eh, az energia és klíma célkötőzések hogyan tudnak eh, hogyan összeegyeztethetőek ezek? A mikrofon sajnos kikapcsolódott, nem halljuk, amit mond a képviselő. Még egyszer. Egy másik mikrofont használjuk, használjon kérjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg vagyok arról győződve, hogy a klíma és környezetvédelmi célkötőzések az energiához is kötődnek. Nálunk hazámban az előtüzek óriási katasztrófát okoztak, emberek is veszélybe kerültek, kikapcsolták a felszólaló mikrofonját. Ez egy Kékkártyás kérdés volt. A felszólal... De ha, csak 30 másodperce van, és már ezt túllépte. Mikrof. Mikrofon nélkül beszélt a képviselő, nem hallottuk. Hogyan e, tudunk Európai Unióként valamit tenni, és az alapok az energia célkötőzésekkel el lehetne érni a környezetvédelmi célkötőzéseinket, és, és hogyha e, valahol ilyen katasztrofa történik, akkor mindenképpen valamit tenni kell ellene. pohá kollega. Köszönöm szépen a szót. Én ezt már megemlítettem, és a biztos is megemlítette, őszintén szólva. A klímaváltozási harcunk egy részének befektetésnek kell lennie az Európai Befektetési Alapból, és a kötelező érvényű 40%-os cél az hozzájárult ahhoz, hogy nagyobb mértékben használjuk a megújuló energiaforrásokat, bár nem tudom, hogy hogyan kötődik ez a ciprusi erdőtüzekhez. Köszönöm szépen, Poha úr, másfél percre van Bosszát kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Két nagyon fontos energiajelentésről szavazunk. Először is az energiahatékonysági jelentésről, a másik pedig a megújuló energiaforrásokról szól. A tagállamok egyet értenek a célokba, viszont az Európai Parlament túlságosan magas célokat tűz ki, mindenképpen kevesebb energiafelhasználásra van szükség. Itt nagyon sok potenciál rejlik még az Európai Unióban, ugyanis az energiánk fele a fűtésre, hűtésre megy el, de nagyon sok energia elvész szó szerint az ajtón, az ablakon keresztül. Nagyon fontos az energiahatékonyság, hogyha ezt elérjük, akkor azt láthatjuk, hogy az állampolgárok elvezik majd a befektetések előnyeit környezetvédelmi szempontból. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, a parlamentnek nem szabad olyan célkötőzéseket kitűznie, amelyek elérhetetlenek. Legyünk ambiciózusak, de legyünk reálisak és a kötelező nemzeti célkötőzések, amelyeket a jelentéstevő javasolt nemzeti szinten, azok nem e, e, ilyenek. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti tagállamoknak határaikon túl kell nézniük ahhoz, hogy elérjék ezeket a célkötőzéseket. Miért nem lehet ne inkább európai szinten együttműködni? Köszönöm. Finden. Köszönöm szépen Van Bosszajt kolléga, most pedig Hebrandi kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, a két energia két eh, nemrégiben közétett energiajelentésről szeretnék szólni. Az elsőben az szerepel, hogy a szél és a napenergia letöri a foszilis tüzelőanyagok felhasználását. 2015-ről szól ez a, a, a cikk. Mexikóban és Marokkóban is megújuló energiaforrási programokat hoztak létre. Nem azért volt megújuló, mert a legalacsonyabb áru energiát ajánlották. A másik jelentés arról szól, hogy energi- az energia területén a vezető szerepét kezdi elveszíteni Európa. Ez pedig nagyon is aggasztó, hiszen tavaly a megújuló energiaforrásokba történő beruházás 21%-a zuhant, még a kiadások a világ többi része növekedtek, és ez, erről szól ez a cikk, ez pedig nagyon aggasztó, ahogy mondtam. Tehát itt egy világversenyt látunk, világversenyt olcsó, biztonságos energiáért, és ez pedig nem más, mint a megújuló energiaforrás. Ennek a jó mellékhatása az, hogy tiszta is. Ez egy gyönyörű mellékhatás, azonban arra összpontosítunk, hogy olcsó, megújuló energiaforrást, illetve energiát hozunk létre, és ez a megújuló energia. A konzervatizmusra láttunk példát az elmúlt esztendőkben, sokkal inkább összpontosítanunk kell Európában, kötelező érvényű célokat kell kialakítani. Kérem a bizottságtól, hogy szeptemberben ambiciózus, kötelező érvényű célokat fogalmazzon meg. Jetzt bin ich nicht sicher, der Kollege hint... Nem vagyok abban biztos, hogy ott a kollega hátul megenged egy kérdést egy kollégától, akinek a nevét sajnos most hirtelen nem tudom megmondani. Tessék, kollega. Mikor? Ropė mano pavardė. Eh, e Iš tikrųjų... Ropė úr. Egyetértek az elhangzottakkal. Megfelelő szabályozásra van szükség. Azonban az északi áramlat projekt egyre erősebben halad előre. Angela Merkel is jóvá hagyta. Nem jelenti ez azt, hogy a legszebb álmaink csak papíron maradnak álmok? Hiszen itt így akkor nem fogunk megújuló energiaforrásokról beszélni Európában. Válasz. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egyetértek, tisztelt kollégámmal. Nem gondolom, hogy az északi áramlat egy, egy okos vagy intelligens projekt lenne, és ami még inkább aggasztó, az az, hogy egy valós energiaunió felé történő elmozdulás lelassult, lelassult a tagállamok miatt. 28 különböző energiarendszerről beszélünk, pedig egy energiauniót kellene létrehozni, olcsó, biztonságos és tiszta energiára kellene összpontosítanunk itt Európában. Köszönöm szépen, most pedig Benito Ziluaca következik másfél percre. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Mielőtt még az energiáról beszélnék, szeretném elmondani azt, hogy meglepetés az, hogy itt van ma. Mindig is előfordul az is, hogy, hogy csalási esetekről beszéltünk, hogyha legközelebb eljön ide, akkor tegye meg azt a szívességet, hogy a frakciók kérdésére is válaszol, és ne csak zárt ajtók mögött válaszoljon kérdésekre, hanem teljesen nyilvánosan is. Spanyolországban vasárnap választások lesznek. Ez Fontos az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások nagyon fontosak, ezért is van egy irányelv a megújuló energiaforrásokról. Ez egy egyértelmű keretet nyújt ahhoz, hogy ezt a szektort fejleszteni lehessen. Demokratikus hozzáállásra van ezzel kapcsolatban szükség, és egy megfelelő energiaváltásra. Köszönöm szépen. Egy kicsit megszakítanám a vitát, és szeretném a Saharov Fellowship